Your colleagues, if everyone is ready, we should begin with the votes. Kollégák, ha mindenki készen áll, kezdjük meg a szavazást. Elnézést kérek azoktól, akik várakoztak már egy ideje. So, So if everyone is ready, colleagues, it's all... Mindenki készen áll, kollégák, akkor mind elektronikus szavazás lesz. Jelentés a bűnügyek áldozatai védelmére és támogatására szóló minimum normákról szóló jelentésről fogunk szavazni. Tereza Jiménez Beszeril Barrio a jelentéstevő, mielőtt megkezdjük a szavazást, illetve Angelika Mlinár. Mielőtt megkezdjük a szavazást, így megkérdezném, hogy szeretnének-e hozzászólni. Tereza. É, eh, Igen. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szerettem volna megköszönni az összes árnyékjelentéstevőnek az együttműködést. Nagyon jó volt ez az együttműködés, és mindannyian gyakorlatilag ugyanabban a hajóban nevezünk. Ez egy olyan ügy, ami az összes bűnügyi események áldozataira vonatkozik. Vannak olyan országok, ahol az implementáció nem folyik korrekt módon, 2012-ben volt már egy jelentésünk ezzel kapcsolatban, de a mostani jelentésnek az a lényege, hogy sokkal, tehát hogy ezeket a hézagokat végre ki tudjuk tölteni, segítsük a rendőrök munkáját, és az egyes áldozatok, főként a nehéz helyzetben lévő áldozatok, gyermekek, nők, vagy terrorizmus, vagy szervezett bűnözés áldozatainak a különleges igényeinek is meg tudjunk felelni. Ugye itt a terrorizmus kapcsán is láthatjuk azt, hogy milyen sok igény merül fel az áldozatvédelemre, úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, az árnyékjelentéstevők titkárság, az asszisztensek, és mindenki, aki itt van, és köszönöm, hogy itt vannak, mert ezen keresztül is támogatják az európai áldozatokat, akiknek a jogait így érvényesíteni tudjuk. Köszönöm. Thank you, Teresa, and Miss... Köszönöm szépen, Tereza Mlinár asszony, kívánna hozzászólni? Uh, Igen, köszönöm szépen. A Nőjogi Szakbizottság nevében én is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak és előadónak, akik hangsúlyoznám, hogy rendkívül gyümölcsöző volt az együttműködés, nagyon jó harmóniában tudtunk együttműködni. Lehet, hogy azért, mert főleg nők dolgoztak ezen a jelentésen, lehet, hogy a téma miatt is. És azt is el kell mondanom, hogy rendkívüli tapasztalat volt, és nagyon örülök annak, hogy remélhetőleg ma a szavazáson is látni fogjuk, milyen széleskörű konszenzus alakult ki a tekintetben is, hogy tudjuk, hogy a nők nagyon gyakran áldozattá válnak, ekkor más tapasztalataik vannak, mint a férfiaknak, és remélem, hogy széles körben fogják tudni támogatni ezt a jelentést a kollégák. Köszönöm szépen a két társ előadónak, a LIBE és a Nőjogi Szakbizottság részéről, és Blinkevics Jute asszony, valamint én is hálásak vagyunk a munkájukért. Mindjárt megkezdjük a módosítók megszavazását, de Zelstra úr szeretné a nevét visszavonni a 75-ös módosítóról. 78-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Százas módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 101-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. 11-es kompromisszumra javítja magát az elnök, a tolmácsok 11-es mondtak eddig is, 11-es kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. 11, igen, 11. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 114-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 124-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk azt hiszem, hogy a zöldek és a GUE köréből egyel, egyel többen szavaztak, mint kellett volna. Okay, so we have one... Colleagues, just one second. Egy pillanat, kollégák. Okay. Okay, we'll be okay. Don't worry. That's, that's fine. Sorry, colleagues, just... Elnézést, kollégák, csak egy kis technikai problémát kellett tisztázni. 13-as kompromisszumot megcsináltuk, akkor a 136-os módosítóról megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva a lehetőség a 136-osról, most viszont lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 120-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Would you like to take amendment 120 again? A 120-as megismételjük? Jó, a 120-asról még egyszer szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kollégák, elnézést. Um, újra kell indítani a gépeket, úgy tűnik, kis technikai problémánk van. Újraindítjuk a gépeket. Nem működik mindegyik? Jó, akkor lehet, hogy a te szavazatodat kész felemeléssel kéne jelezni. Kollégák, újraindítjuk a gépeket, mert itt most ne, nem én vagyok el ö, fogult a libei rend, de a Nőjogi Bizottság gépén egyre több gués és egyre több zöld szavazott, ez egy technikai jellegű megjegyzés volt, merőben technikai, semmi politikai felhang nem volt benne. Nem akarom, hogy rossz hírnevem legyen. Teljes mértékben technikai jellegű kérdés volt, igaz? A gépeket általában csak a libe miatt kell újraindítani, tipikus. De nyilván az árószavazás szempontjából fontos, hogy rendben működjön. It's better to do hands. <coughs> um, colleagues, if you... Kollégák,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 mellette, ellene, jó, hát ez nagy többséggel el lett fogadva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás, hmm, ez is szoros volt. Okay, everyone, Sylvie, you're good at this, you're a vice president. ön alelnök, és jól látja. Na, nem, nem, kér, ismételjük meg még egyszer mellette. Ellene. Tartózkodás. Mit gondol? Elfogadtuk. Nem, nem fogadtuk el. Hát ezt muszáj lesz ellenőrizni. Számoljuk meg. Ezért jobb az elektronikus. Készen állunk? Can we just count that one? This counts. Akkor számoljuk meg. A 156-osról megszámláljuk. Ki szavaz mellette? Megszámoljuk. Elnézést. Huszonkettő mellette ellene. Kérem, tartsák magasban a karjukat, ellene. Kérem, továbbra is tartsák fel a kezüket. Huszonnégy mellette, 22 ellene elfogadtuk. 121-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 158 mellette ellene elfogadtuk. 160 szóbeli mellette, ellene, elfogadtuk. 159-es mellette. Ez oka fogyott, akkor 19-es kompromisszum mellette. Ellene, elfogadtuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 162 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 169 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 173 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 176 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 180-181 együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 186 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 192 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 193 első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk 194 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk 197 mellette. Nem, ez oka fogyott, 195 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 198. Akarják ellenőrizni a 195-öst? Jó, ellenőrizzük a 195-öst mellette. Sajnos elektronikusan nem tudjuk. Úgyhogy akkor a kezeket megszámoljuk. Kérem, tartsák magasba a kezüket. 195-ös. Ellene. Ellene, kérem. 23 mellette 18 ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 196-os okafogyott, 198 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 200 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 2-1 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 202 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 2003 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 203-ast is, elnézést, mellette emeljék a kezüket, kérem. Jó, jó, elfogadtuk. 204 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 206 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 214 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 214 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 218 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 219 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 222 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 223 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 224 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 225 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 226-ról nem szavazunk, 227 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 228 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 229 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es. Na most már akkor elektronikusot akarnak, pedig kezdtem belerendülni. Jó, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytathatjuk így? Jó, akkor ellenőrizzük 234 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 235 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 236 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 238 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 239 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 245 mellette A 239-esről ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 239-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 245 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 247 mellette. Ó, ez okafogy. Ellene tartózkodás Na most senki nem akarja már emelni a kezét. De most elustul mindenki, mert tudják, hogy működik a gép. Elektronikusan 246-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 248, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Be, bevezető rendelkezések egy, Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Három, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négy. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. öt, Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. hat, Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most legyen egy blogban 8 tól 13-ig, jó? 8-tól 13-ig megnyitom a szavazást. Nem, kifogás érkezett. Jó, akkor nyolcas. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, megnyitom a, szavazást a kapcsolatban, elfogadva, 9, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 10, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 11, megnyitom a szavazást, lezárom elfogadva 12, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 13, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 14 és 15-ös azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárva, elfogadva 16-17 azonosak, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 18-19 azonos, megnyitom a szavazást, lezárom, 18 és 19-es, ezek azonosak. Még mindig nyitva van a szavazás. Tehát 18-19-ről szavazunk, kérem. 18 és 19, lezárom a szavazást, elfogadva 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva 21, megnyitom a szavazást. Lezárom, Elfogadva a 22. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 23. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 24. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 24. 24. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 29, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30. Ez egy szóbeli módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lassabban? Jó, akkor lassabban. 30 megvan. 31 szóbeli módosítás. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 32. Megnyitom a szavazást. 32. Lezárom a szavazást elfogadva, lassabban. Éven a, még a gép is lelassult. Are we doing 33 again? 33-as újra. 32-es vagy 33-as, kérdezi az elnök. Jó, akkor a 33-as, mondja az elnök. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 40-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 42, megnyitom a szavazást. 44 következik, megnyitom a szavazást. 44-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 47. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 49. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 50. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 53. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 54. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 54. 55, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 56, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 6-os kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 65, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 69, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 66 és 71, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 73, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 74. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 75. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezzel elutasítva. 76. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 77. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is elfogadva. Most következik a végső szavazás, ez név szerinti szavazással lesz. Has everyone voted the vote? Lezárom a szavazást. Elfogadva, 42, 4 ellenében két tartózkodással gratulálunk mind a két jelentéstevőnek a FEM és a ZIBE szakbizottság részéről is. Köszönjük szépen a türelmet is. Sorry for the